megerősítjük. A következő írásbeli nyilatkozatot írta alá a parlament nagy része, a 0032-2012-es írásbeli nyilatkozat, az európai év a szakmai élet és a családi élet összeegyeztethetőségéről Marian Sarter, Harkin, Angelili és Steinruck nyújtották be. Ezt az írásban nyilatkozatot a jegyzőkönyvben tesszük az elejérők nevével együttesen. A Költségvetési Szakbizottság helyesbítést eszközölt egy 2010-ben elfogadott szöveggel kapcsolatosan,